So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, natürlich auch die Dolmetscher und die Gäste. Ich darf heute Vormittag unsere Vorsitzende Karima Deli elnök urat helyettesítem, és nagyon örülök, hogy azért néhány képviselő itt van. Először is a jelenlegi mostani rend elfogadásával kezdünk, egy módosító javaslat érkezett a 25. napirendi ponthoz az állatvédelemmel, az állati jólétel kapcsolatos napirendi pont, amit egy későbbi ülésre halasztottunk el. Vannak-e megjegyzések a napirendhez, vagy elfogadhatjuk-e? Nincsen jelentkezés, akkor a napirendet elfogadtuk az október 15-i jegyzőkönyv elfogadása, amennyiben nincsenek kifogások, akkor az október 15-i, 2018-as október 15-i jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük. Itt sincs kifogás, akkor az elnök közleményei következnek. Nincsenek közleményeim, tehát rögtön kezdhetjük a lényegi munkával négyes napirendi pont önvezető járművek az európai közlekedésben, és a jelentéstevőnk Wim van de Kamp úr, meg is adom rögtön a, rögtön a szót. Köszönöm, elnök úr. Most ért véget egy nagyon érdekes folyamat, a jelentés elkészítésének a folyamata, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság titkárságának a segítségéért. Ez nagyon hasznos volt, amikor a kompromisszumos módosítókat kellett kidolgozni. Az önvezető gépjárművek számos szempontjával foglalkoztunk, talán nem is az a helyes kifejezés, autonóm gépjárművekről beszélünk a jelentésben, tehát nem csak gépjárművekről és tehergépjárművekről, hanem a vasúti közlekedésről is szól a jelentés, vagy például az önvezető metrókról, és a belvízi hajózásról. A drónok is szerepelnek a jelentésben. Ez egy nagyon fontos jelentés. Az európai álláspontot megvizsgálva a Kínával és az USA-val való versenyben Európának megfelelő az intelligens technológiákkal kapcsolatos kapacitása, bár az előrelépés nem volt túl gyors, amikor ezt a témát a tagállamokkal, illetve a bizottsággal megvitattuk. Úgyhogy még sok teendőnk van. Megvizsgáltuk ezen kívül a dosszié szociális vonatkozásait is. Túl sok polgár még bizalmatlanul áll az önvezető gépjárművekhez. Schuttenberg úr is tett néhány megjegyzést az oktatási rendszerrel kapcsolatosan. Az önvezető járműveknek az oktatási rendszere is hatása lesz. És van egy nagyon fontos pont, ahol nem értettünk egyet. A parlament többi képviselőjével, ez pedig az adatszolgáltatás valamint a szolgáltatók helyzete ezen önvezető járművekkel kapcsolatosan. Én például gondolok itt a gépjármű bérlés ágazatra. Itt a karbantartáshoz feltétlenül szükség van adatokra, ezen kívül az éttermekkel, illetve a szállodákkal való összekapcsolódás is kérdés, vagy az otthonnal való összekapcsolódás. Tehát például gondolok itt arra, hogy valaki a kocsiából bekapcsolja a fűtését. Az OM, ek erre vonatkozóan egy javaslatot terjesztettek elő, és itt a kapcsolt partnerek is szóba jönnek. a kapcsolt partnerek szeretnének közvetlenül hozzáférni az adatokhoz. Én a néppártot képviselem, és szerintem itt egy megfelelő egyensúlyt kellene találnunk az OM-ek és a kapcsolt felek között, ami az adatokat, adatszolgáltatást illeti, a közvetlen hozzáférés tekintetében. Tehát el kell döntenünk majd ezt a szavazás során. Tehát itt kompromisszumra kell törekednünk. Minden esetre köszönöm a segítséget az egész folyamatban. Nagyon jó visszajelzést kaptunk a jelentésünkkel kapcsolatosan, de még van néhány nyitott kérdés, amit meg kell oldanunk. A CITS jelentésben is foglalkoztunk ezekkel kérdésekkel, de majd igyekszünk ezeket kezelni. Köszönöm a jelentéstevőnek. Az SND nevében Izmail Ertug kap szót. Köszönöm szépen, Déter. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Elnézést kell, hogy kérjek Tohili úr nevében, aki úton van a parlament irányába. Addig én képviselem az álláspontját, illetve ismertetem is. Meggyőződésem, hogy jó kezdeményezés a parlament részéről ez a jelentés, illetve a különböző eh, étre, IMKO, Júri és más résztvevő szakbizottságok eh, munkáját emelném ki, és Van de Kamp úrnak köszönjük a szöveg letárgyalását és megalkotását. Három területet szeretnék kiemelni, illetve a CIT és már megszavazott jelentéssel szeretném ezt összekapcsolni. Tehát ezt követően a teljes automatizálás felé haladva foglalkoztatás és szociális kérdésekre szeretnénk kitérni. Egyes kompromisszumok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de nem helyeztek nagyobb hangsúlyt rá, tehát nem éltek ennek a lehetőségével. Nem értem, hogy miért nem fogalmazunk nyíltabban és világosabban, hogy nem általános bizottsági stratégia kell, hanem jogi intézkedések és konkrét lépések. Az új ipari forradalom a küszöbön áll, tehát nincs vesztegetni való időnk. Elértük azt a pontot, amelyen holnap a szavazáshoz a támogatásukat kérem. Ez a 4-es és 4A alternatív kompromisszumokat érinti az adatok gazdáknak a kérdése, illetve a jogi kérdések technológia semleges módon kell, hogy hozzáférjünk a teljes ellátási láncban az adatokhoz. A CITS jelentésben kompromisszumos módosító javaslat született az EPP részvételével minden harmadik fél entitásainak a bevonásával, tehát nem világos, hogy az EPP miért nem akarja csökkenteni csak egyes partnerek esetében a hatályt. Tegnap este az EPP és az ALDE álláspontját megkaptuk, az alternatív kompromisszum javaslatunkat elfogadták, és a sok érdekes álláspont törlése után van de Kamp és Miltenburg urak az SND és a GUE álláspontját követik, de még ott is két nagyon fontos különbség van. Jogalkotási lépések kellenek, nem egyszerűen csak bizottsági stratégia, és a teljes a autóellátási láncot szeretnénk ebbe bevonni, és nem csak egyes harmadik feleket. Ez az SND álláspontja, illetve Újhelyi István árnyék előadó úr álláspontja. Köszönöm. Köszönöm, hogy képviselte Heli urat. Most az ECR-t nézzük meg. Strodowski úr, öné a szó. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Fandenkamp úrnak, és a többi elnyék jelentéstevőnek a korábbi munkát ezen a jelentésen. Nem ismétlem meg az érveket a különböző perspektívákat illetően, az önvezető mobilitást illetően, szerintem ezeket a jelentés kellően tárgyalja. A mi módosítóink a biztonság, adatvédelem, fogyasztói jogok területeire vonatkoznak, ezen a még alig létező piacon. Az ECL frakció azt tudhatja, hogy valódi verseny jön létre a járművek karbantartása területén. A jármű beszerzése csupán a kezdete egy hosszú folyamatnak, ahol is műhelyek, szervizek nagy szerepet játszanak majd. Nem akarjuk, hogy a fogyasztó a gyártóra legyen utalva. Fontos, hogy széleskörű kínálat legyen a szervizszolgáltatások területén fontos az adatvédelem, az adatokhoz való hozzáférés, különösen a reális, a valós időben való hozzáférés. Ez érvényes a biztonsági intézkedésekre, valamint a szellemi tulajdon védelmére is, amelyet biztosítani kell. Itt látunk egy nagy veszélyt az esetleges biztonsági hézagok vonatkozásában. Ezt a kérdést tehát nagyon komolyan kell venni a későbbi szabályozási keretben. Látjuk az igényt, hogy közvetlen jogalkotási lépéseket tegyünk, ugyanakkor nem jó, hogyha nem realista határidőket kényszerítünk a szereplőkre. Január 1 2020, ez szerintem egy megfelelő határidő a jelentéstevő javaslataival, illetve az új kompromisszumosokkal elégedettek vagyunk. Az ECR a holnapi szavazáson jelentés mellett fog szavazni. Köszönöm, Zlotowski úr! Most az ALDE elnyék jelentéstevőjét kérném, Wittenburg úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Van de Kamp úrnak én is szeretnék köszönetet mondani illetve az árnyék előadóknak a remek együttműködését, kiváló a jelentés, fontos és egy lépéssel közelebb visz bennünket ahhoz, hogy az önvezető járművek Európa útján közlekedhessenek. És Európa fontos, hogy vezető szerepet játszon itt, hiszen gyorsan fejlődnek a dolgok világméretekben. Ami a közúti biztonságot illeti, ezt növeli, illetve a széndiokszidot ö, csökkenti, a széndiokszid kibocsátásokat, és csökkenti a zsúfoltságot, a, a dugókat. A kompromisszumos módosítók erre vonatkoznak, és hogyha a technológia semleges megközelítést nézzük, az is nagyon fontos, illetve az adatokhoz való hozzáférés a piac működéséhez igen lényeges. A 4-es, illetve 4A ponthoz szeretnék hozzászólni. Nagyon örülök, hogy az előadó itt a jogalkotás szót használja, mert szerintem fontos felmérni, hogy milyen jogalkotásra van szükség. Együtt tudok élni ezzel a kompromisszumos javaslattal a jelen formájában, hiszen benne van, hogy egy időpillanatban jogszabályra is szükség lesz majd, sőt, én úgy gondolom, hogy legfőbb ideje, hogy megalkossuk az önvezető járművek jogszabályát, mert nem csak a közérdek, illetve a közbiztonság indokolja ezt, hanem a piac érdekelt résztvevőit is ösztönözni kell az ilyen járművek fejlesztésére. És ebben az összefüggésben az adat hozzáférés rendkívül fontos. Tehát lényeges jelentésről van szó, ezzel zárnám, és egy nagyon fontos üzenetet küld annyiban, hogy a bizottság jogalkotására szükség van, és az előadó pedig meg is jegyzi, hogy körültekintően végig kell gondolni, hogy mire van szükség. Hatás tanulmányra, hatásvizsgálatra például. És egyet is értek azzal az előadói meglátással, hogy az önvezető autók esetében nem csak bizonyos gépjármű típusokról kell szólni, hanem az adatok hozzáféréséről és egyéb ügyekről is, úgyhogy én támogattam, remélem a parlament és széles körben kiáll mellette a bizottság számára is egy fontos szavazásról van szó. Köszönöm, Köszönöm szépen. További adékjelentéstevők nincsenek jelen a zöldek részéről. Úgy látszik, az önvezető járművek témájában a zöldek egyelőre nem kívánnak szólni, éppen ezért a e, gazdasági és szociális e, bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a mi állásfoglalásunkat ismertessem az önvezető járművekkel kapcsolatosan. Mi támogatjuk e, ezt a kezdeményezést. Úgy gondoljuk, hogy a technológia eléggé érett, ahhoz, hogy a gépjármű ágazatban megfelelő biztonsági standardot sikerüljön elérni a légi vagy a vasúti közlekedéshez hasonlóan. Az a nulla biztonság tehát megvalósítható, illetve érdemes megvalósítani a gépjármű ágazatban is. El kell dönt, különbséget kell tenni azonban a fél az úgynevezett asszisztált, segített járművek, félautonóm járművek, illetve a teljesen önvezető járművek között. Ugyanis itt a biztonsági szempontok eltérek. Az úgynevezett segített rendszerek esetében komoly ráfordításokra kell gondolni. Tehát itt új autókról beszélünk, nem az utólag átszerelt járművekről és ez nyilvánvalóan a gépjármű flottára kihatása lesz másodszorban. Már ma is számos olyan segítő rendszer működik a gépjárművekben, amelyek problémát jelentenek, tehát ezekkel nem mindenki tud bánni, nem mindenki tudja jól kezelni, és előfordulhat, hogy ezek a rendszerek leállnak vagy amikor átváltanak más rendszerre, akkor is problémák adódhatnak. Mi egy követelményt fogalmaztunk meg a gépjárműipar felé, az államok felé, hogy megfelelő képzést biztosítsanak, mert egyébként a fejlődés sokkal lassúbb lesz. A teljesen önvezető járművek még viszonylag eh, a távoli jövőben eh, tartoznak, ha bár a technológiák már rendelkezésre állnak. Itt eh, például ezeknek a járműveknek ugyanazon az úton kell járniuk, mint a hagyományos járműveknek vagy a gyalogosoknak, és itt a biztonság tekintetében 100%-ra kell törekednünk. Ez a mi követelményünk. Itt nem lehet semmiféle toleranciát megengedni. Nagyon nehéz lesz ezeket a rendszereket ugyanazokon az útvonalakon üzemeltetni. Tehát itt végül is a városi utak, a vidéki utak kialakításátnál ezeket figyelembe kell venni, hiszen nagyon nehéz lesz az önvezető járműveket ugyanazokon az utakon működtetni. Végezetül pedig, ami az autókban tárolt adatokhoz való hozzáférést illeti, itt a platform részéről érvényesül egy nyomás, és azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy itt még vannak teendők. A biztonságnak kell azonban a legnagyobb prioritást adni el akarjuk kerülni a bizonytalanságot az intelligens telefonokhoz hasonlóan, tehát sokkal magasabb fokú biztonságot kell elérni a Safety First jegyében. Köszönöm. Köszönöm, ez nagyon világos volt. És akkor most a biztons, bizottságot kérném meg, Van Winden urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Good morning. Uh, Jó napot kívánok! A, a bizottság részéről gyorsan egy dolgot mondanék, aztán a kollégának adom át a szót. A jelentés úgy tűnik teljesen automatizált gépjárművekről szól, ami már nem igényelne összekapcsolást, tehát a CITS az megkülönböztetendő ettől. Tehát többszintű automatizálást tud támogatni a CIT is. Hogyha állandóan 100%-os biztonságot akarunk, akkor ahhoz összehangolt, összekapcsolt járműszerelvényekre lesz szükség. Köszönöm. Antoni Lagos vagyok, a főigazgatóság részéről, és annyiban egészíteném ki a kollégám szavait, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a májusi bizottsági közleményt, amely a javaslat alapjait fogalmazza meg, ez csak az első lépés volt a folyamatban, de legalább megléptük ezt. És a kollégám az együttműködő automatikus járműszerelvényekre utalt, szeretnénk ezt az együttműködést lehetővé tenni és megalapozni. Az adathozzáférésen is ugyan ennek szellemében dolgozunk, többen is megemlítették ezt, illetve a fontosságát mi is hangsúlyozzuk, és előkészítjük a terepet az esetleges jogalkotási intézkedésekhez, és erre is többen utaltak önök közül. A különböző lehetőségeket értékelnünk kell előzetesen. Ezen dolgozunk. Az elképzelésünk, hogy a következő bizottsági ciklusra fejeződjék be ez a munka. Többen elmondták, hogy jogalkotásra van szükség, jogszabály kell, jó hírem van, a napirenden szerepel már ez, biztonsági szabályokat javasolunk a gépjárművek számára, és ez az önvezető autók jó előkészítő lépése lesz, illetve az önvezető járművek felé mutat ebben a kérdéskörben, valamint a biztonságokat is garantálja. Utolsóképpen szintén fontos az emberi tényező, amit elhangzott. Igen, ezt a májusi közleményben is megfogalmaztuk. Tegnap Bush asszony szervezett egy rendezvényt az önvezető autó kihatására a munkahelyekre, és annyit mondanék beszámolva erről, hogy ez a munka is elindult, tehát köszönöm szépen. Ja, Köszönöm. Azt hiszem, hogy szorosan együttműködhetünk a parlament és az Európai Bizottság azt hiszem, hogy jó, hogy egy ideje elfogadtuk az adatvédelmi alaprendeletet. Ez a jövőbeli adatbiztonság alapja. A findet morgen a jelentésről holnap szavazunk, november 21-én, de talán még szívesen megadom majd a szót a jelentéstevőnek, hogy az imént elhangzott dolgokra reagálni lehessen. Köszönöm elnök úr. Köszönöm az SND-nek, az elnyik jelentéstevőknek a nagyon bölcs szavakat, és köszönetet mondok az EGSB beli kollégának is a véleményért. Persze köszönöm az Európai Bizottságnak is. Két főigazgatóság, a DJ Grow és a DJ Tran vannak itt érintve. Azt hiszem, hogy hamar elfogadhatjuk ezt a jogszabályt. Európának valóban oda kell figyelnie, hogy ne maradjunk le. Kína és USA nagy sebességgel haladnak. Nekünk pedig nem csupán szavakra kell korlátozódnunk a cselekvésünket, hanem tettekre van szükség. Igen, valóban így van ez, hogy versenyben vagyunk Kínával és az USA-val, mielőtt tovább lépünk. A türingiai látogatócsoportomat szeretném üdvözölni, akik a közlekedéssel, logisztikával, taxival, minden egyéb területen foglalkozó hivataltól érkeztek hozzánk. Üdvözöllöm Önöket! Az ötös napi rendi pont következik az Európai Parlament és Tanács javaslata a típus jóváhagyás vonatkozásában, gépjárművek és pótkocsik, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek tekintetében. Az általános biztonság az utasok és a veszélyeztetett út használók védelme érdekében a 2000 18-as általános biztonsági szabályozás keretében történik ez. Rozsa Thun, az illetékes szakbizottság az IMKO-ban. Mi hozzájárulunk ehhez, véleményünk megfogalmazója Miltenburg úr. Azt javasolnám, hogy ő mutassa be a jelentését. Miltenburg úr. Köszönöm, elnök úr. Tegnap egy nagyon konstruktív árnyék jelentéstevői találkozót tartottunk, és mindenkinek köszönöm a hozzájárulását. Nem könnyű közös nevezőre jutni. 119 módosító került előterjesztésre, sok ezek közül ellentétes irányban mutat. Mindenesetre ezt az imkonak majd átadjuk. Nyilvánvalóan az utainkon a biztonság javítása az egyik fontos feladata a bizottságunknak, és most szeretnék rávilágítani néhány kulcs fontosságú kérdésre. Azon a véleményem vagyok, hogy a járművekkel kapcsolatos biztonsági intézkedéseknek potenciálisan komoly biztonsági hatása lesz az utainkon és mint ahogy már a biztos, bizottság képviselőit is hattuk itt például az önvezető autók, a fejlett távolságfelismerő rendszerek és hasonló intelligens rendszerek már elérhetők a piacon, és ezektől azt várjuk, hogy a biztonság javuljon. Ugyanakkor körültenkintőknek kell lennünk, és a módosítók is ez irányban mutatnak, a gyorsan lekapcsoló funkciók tekintetében, hiszen ezek gyengíthetik a biztonságot. Úgyhogy itt körültekintőnek kell lennünk a kompromisszumok kidolgozásánál. Például az esemény rögzítő funkció, ez minden jármű esetében javítaná a biztonságot, és ez nem az adott jármű szegmensről kell, hogy függjön, vagy a luxus kategóriától. Nem feledkezhetünk meg természetesen az adatvédelemről, különösen ami az esemény rögzítőt illeti. Itt átfogó módosítókat kaptunk, és remélhetőleg a kompromisszumokat mindenki támogatni fogja. Szeretném hangsúlyozni a blind spot információs rendszert is, az ön vakfolt információs rendszert. Ezzel eléggé átfogóan foglalkozott a bizottsága javaslatában, és az én személyes véleményem az, hogy a fordulást segítő funkcióra nincs szükség remélem, hogy a bizottság is osztja ezt a véleményemet. Nem tudom, hogy ez már szerepele a javaslatban, szerintem igen, vagy pedig ezt tovább kell pontosítani, kiegészíteni. Itt nyitottak vagyunk a kompromisszumra. És rendkívül fontos, hogy a mi szakbizottságunk ambiciózus, de reális véleményt fogalmazzunk meg, figyelembe véve az innováció és a beruházások időigényességét, az ilyen új biztonsági funkciók bevezetésénél, amelyek végül is az utainkon a biztonságot fogják javítani. A kollégák is osztják ezt az ambíciót, és én bízom abban, hogy kompromisszumra tudunk jutni, és még van időnk, hiszen csak jövő év elején kerül majd sor a szakbizottsági szavazásra, úgyhogy január 10 ig halasztjuk el a szavazásunkat, ezt az árnyék jelentéstevőknek is már elmondtuk. Ez alatt az idő alatt további kompromisszumokat tudunk kidolgozni, ami nem lesz könnyű, hiszen három módosító is például a biztonsági funkció törlésére vonatkozott. De minden esetre én az eddigi folyamattal elégedett vagyok, és igyekszünk majd a hátralévő időt kihasználni, hogy további kompromisszumokat dolgozzunk ki. Köszönöm a figyelmüket, és én várom, hogy együttműködhessek majd az árnyék jelentéstevőkkel a továbbiakban is. Köszönöm szépen, Miltenburg úr. Az árnyék jelentéstevők kapnak most szót. A néppárt részéről én magam vagyok a jelentéstevő, úgyhogy köszönöm a kompromisszumos javaslatokat. Tegnap találkoztunk az árnyéklentéstevőkkel, és elnézést, hogy most itt jelen vagyok, de sajnos Brüsszelből el kell utaznom. Biztos vagyok benne, hogy engem azonban jól fognak képviselni, és köszönöm Miltenburg úrnak, hogy az összes felvetésünket figyelembe vette. 191 módosítót nyújtottak be, kompromisszumokra is született javaslat, 27 módosítót ezek lefednek. Én egy kicsikét ambiciózusabb lennék, ugyanis egyes módosítók azonosak, és éppen ezért azt javasoltam volna, hogy több módosítót dolgozzunk be a kompromisszumokba, éppen ezért további kompromisszumos javaslatokat teszünk majd. Úgy gondolom, hogy a vitás kérdésekben azonban sikerül majd közös álláspontot kialakítani, és most itt a bizottság javaslatára utalnék, ami bizonyos tekintetben nagyon jó. Szerintem a kompromisszumos javaslatok jók, hiszen számos olyan dolgokat érintenek, amire már én hosszabb ideje is utaltam és e tekintetben bizonyos részletekben a javaslatot, bizottsági javaslatot tovább lehetne még fejleszteni. És éppen ezért a javaslataimat az árnyék tevői ülésen már kifejtettem. Itt nem arról van szó, hogy pusztán a kompromisszum miatt találjunk kompromisszumokat. Ezeket komolyan kell venni, és végig kell gondolni, hogy tudunk-e egy olyan közös álláspontot kialakítani, ami valóban javítja a közúti biztonságot. A közös célunk, hogy ezt biztosítsuk a polgáraink számára. Ezt a harcot nem veszíthetjük el. Én várom a további együttműködést, és a harcot tovább folytatjuk, hogy javíthassuk a biztonságot a polgáraink számára. A szocialisták nevében itt van az árnyék jelentéstevő asszony Olga, úgyhogy meg is adom a szót. Kolegyně kolegové, už tady zaznělo, eh, že jsme měli včera eh, docela eh, důkladnou... Tegnap. Nos, az elnyékjelentéstevői ülésen meg tudtuk vizsgálni az összes lehetséges kompromisszumot. Bizonyos álláspontokat megvizsgáltunk a módosítókat illetően, amelyeket nagy számban kaptunk, és ezek a módosítók néha nagyon eltérnek egymástól. A kompromisszumok kidolgozása nem volt tehát könnyű feladat, és bizony van még munka előttünk. Egyetértünk bizonyos megközelítésekben, például ami a vezető kabin kialakítását illeti, hogy a gépjármű vezető látótere megfelelőbb legyen, hogy láthass, hogy mi történik a jármű közül, ez, körül, ez nagyon fontos, és köszönöm ezt a kompromisszumot. Aztán támogatom azt a kompromisszumot, amely a gumiabroncsok típusára vonatkozik a különböző teszteket, illetően különböző körülmények között. Aztán beszéltünk itt a baleseteket követően az adatok gyűjtéséről. Itt tisztázni kell az adatok nyilvántartásba vételének regisztrálásának problémáját. Ez kapcsolódik az adatvédelemhez, ugyanakkor ez a mechanizmus hatékonyságához is. Egyetértünk abban, hogy továbbra is együtt dolgozunk a kompromisszumon, megpróbálunk még néhány módosítót belefoglalni ezekbe a kompromisszumokba. Köszönöm az együttműködést, mert remek volt az elnök úrral. Azt hiszem, hogy olyan álláspontot tudunk majd kidolgozni, amely sikeresen alkalmazható lesz az IMCO jelentésében is, amely az illetékes szakbizottság ezen a, ebben a témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm Zenalova asszony, az ECR elnyék jelentést, a Vét Robert Zillét nem látom. Lundgren úr szeretne valamit ezzel kapcsolatban elmondani. Nos, valamit természetesen én is el tudok mondani. Nem vagyok nagy barátja ennek a sok-sok elektronikus berendezésnek, ami a sofőrnek a szerepét veszi át többé-kevésbé. Szerintem jobb lenne a gépjárművezetőket tovább képezni, hogy jobban vezessenek, mert teljesen mindegy, mennyi műszaki megoldást vezetünk be eltéren. Nem fog segíteni, hiszen ami elektronikus az el is romolhat időről időre. Nézzük meg a számítógépek esetét. Hogyha a számítógép autó lenne, akkor letiltanák a közlekedésről, mert lépten nyomon elromlik. Az elektronikus berendezések veszélyeztetik a sofőröket, illetve a közúti közlekedőket, mert elméletben biztonságosan vezetnek, és hozzászoknak a vezetők, hogy megmenti őket az elektronika. Egyébként én eh, versenyautózom is, és egy ralli során az ember a legmegbízhatóbb tényező, minden más inkább elromolhat. Tehát ezért is kell tovább képezni, és jobb képességekhez juttatni a sofőröket, mert elég sok pocsék sofőr garázdálkodik az útjainkon, ezt láthatjuk napi szinten, tehát teljesen mindegy, mennyi elektronikával tömjük tele az autót, az nem fog segíteni, mert egyszerűen bénák és nem tudnak vezetni. Tehát ahelyett, hogy a továbbképzésükre összpontosítanánk. Ez is olyan, mint egy számítógép. Az ember nem ért az operációs rendszerhez, fogalma sincs, hogy kéne használni, akkor jobb, hogyha bele se kezd nem tudja, hogy eszik-e vagy visszák, hm, hogy miről van szó. Tehát ugyanezt kellene a sofőrök esetében is tovább képezni. Köszönöm. Köszönöm, Lundgren úr. Ön azt mondja, hogy nagyon sok rossz vezető van, de hát ezt senki nem hiszi el magáról, mindenki azt hiszi, hogy ő a legjobb vezető, de hát ez csak egy mellékes megjegyzés. A zöldek nevében Michael Krámert kérem jelentéstevőként. Köszönöm, mondja Krámer úr köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az elnyék jelentéstevőknek. Valóban jó vita volt ez, és a néppárti elnyék jelentéstevő véleményét nagyon jól képviselte az asszisztense. Köszönöm még egyszer, elnök úr, ezt zöldekként négy témát szeretnénk felvetni. Itt az, az asszisztencia esetében csak az új járművek esetében működhet. 10-12 éves határidők vannak itt erre ez megvédhet a súlyos sérüléstől. Technikailag persze minden lehetséges, de erre idő kell, tehát ezeket az autókat utólag kell felszerelni ezzel a technológiával. Aztán a sebesség korlátozás minden jármű esetében erre szükség van, ha valaki túllépi a sebességet, akkor a műszerjelzést kell, hogy adjon, és ezt nem lehet kikapcsolni, ezt a készüléket. Tehát nem szabad ettől gyorsabban, nem lehet gyorsabban menni. Nem. Aztán lehetnek olyan helyzetek, amikor mondjuk egy baleset elkerülés érdekében gyorsabban kell, hogy menjek, és akkor ki kellene kapcsolni a készüléket. De hogyha állandóan alkalmazásra kerül a készülék, akkor az ember már nem is foglalkozik ezzel, és a halottak szem esetleg sokkal nagyobb, mint egyébként. Tehát Alapvetően arra lenne szükség, hogy ne lehessen túllépni a sebességet, és a vezető kapcsolja be, mondjuk a 30 kilométeres zónában esetleg egy teherautót valaki 80-nal akar megelőzni, hát ez nem működik. Aztán az alkohol ellenőrzés. Ugye itt csak a szakmai gépjárművezetők esetében van, ezt valamennyi autóra ki kell terjeszteni. A túlzott sebesség és az alkoholfogyasztás a legnagyobb baleset okozók. Egy taxi vezető is szak professzionális autóvezető, és őt se érinti ez, mert nem terautóban ül, hanem személygépkocsiban. És az utolsó dolog, amit felvetettünk, ez az úgynevezett dooring, ez egy teljesen új technológia, ez azt jelenti, hogy a legtöbb járművezető a baleset károsítja, mert hogy elmegy egy autó mellett, és kinyitja az ajtaját, valaki például a mobilját nézi, nem figyel oda a forgalomra, és kinyitja az jármű ajtaját, ez nagyon veszélyes. És van ez az úgynevezett dooring, ami nem csupán jelzi, hogy 60 méteren belül a két ajtó oldalán jön egy jármű, hanem hogyha ez a helyzet, akkor nem is lehet kinyitni az ajtót. Hollandiában csak jobb oldal jobb karral lehet kinyitni az ajtót, és akkor mindenképp hátra kell tekinteni, hogy szabad-e az út. De van itt egy ilyen technikai lehetőség, és ezt egyes járművek esetében ezt már alkalmazzák, egyes gyártók már ezt beépítik, de csak igény esetén, és ezért a vevőnek fizetnie kell. És ha egyedi esetekben kérik ezt, akkor ez nagyon drága. Ez nagyon megnövelni a biztonságot, mert a ö, kerékpárbalesetek 40%-et ez a héten kinyíló ajtó okozza, és erre megvan a technológia, emberéleteket lehet ezzel megmenteni, akkor ezt alkalmazni kellene is. Itt majd együttműködünk az IMCO-val e tekintetben, de jó lenne, hogyha egy széles többség támogatna ezt a gondolatot. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kramer úr. Az elnyék jelentéstevők után itt van még a bizottság nevében az ember asszony. Ines, te is szólásra jelentkeztél, úgyhogy szívesen meg is adnám neked a szót. Elnézést, elnök úr, de még egy másik témával kapcsolatos szavazásról beszéltem. Igen, valóban foglalkozunk itt még a, az európai összekapcsolási hálózat témájával, tehát nem tudtam még az összes módosítót beküldeni ez az anyaghoz. Látom, hogy a, az adatvédelemhez kapcsolódó kérdések és az ide kapcsolódó mechanizmusok esetében van egy kézikönyv. Egyébként a kézikönyvek már így is nagyon terjedelmesek. Most kérdés az, hogy hány vezető olvasát valóban ezeket a kézikönyveket. Nem tudom, hogy valaki elgondolkodott -e ezen. Nem olvastam még el az összes idevágó módosítót. Itt egy konkrét szerződést kellene előirányozni, amit alá kell írni. Ezt néhány vállalat már csinálja, nem európaiak ezek, hanem tengeren túliak és ezek a járművezetőkkel aláíratnak egy szerződést, amely az adatokra vonatkozik. Nem ezen védelmi típusra, hanem általános értelemben az adatok felhasználására vonatkozóan. De talán jó lenne, hogyha a járművezetők tudatában lennének, hogy mit is vásárolnak, mégpedig egy olyan készüléket, amely gyűjti az adatokat, és azok, azokat később fel lehet majd használni. Ez az első dolog. Van Miltenborg úr ellenzi azt, hogy a közhatóság anonim módon megjelenthesse ezeket az adatokat statisztikai célokra balesetek esetén. Nagyon fontos az, hogy a közjó érdekében fel lehessen használni ezeket az anonimizált adatokat, hogy elkerüljük a közúti baleseteket. Köszönöm, elnök, köszönöm. Ha más nem kér szót, akkor a bizottsághoz fordulok, a DJ Gró részéről. Itt van a képviselőjük. Önnek szeretném megadni a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Van Miltenburg előadó úrnak is, hogy ilyen komoly figyelmet szentelt a kezdeményezésünknek a közül biztonságának a fokozása terén, illetve a járművek közlekedésének a biztonságosabb betétele terén. És Kohúrnak igaza van természetesen, önjelentős ihletője, illetve az önök saját kezdeményezésű jelentése eh, komoly mértékben hozzájárult az eljárásunkhoz, és ez az eljárás halad most előre. Néhány dologhoz szeretnék hozzászólni. Az eddig elvégzett munkával arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a módosítások, amelyek konkrét technológiákat, illetve intézkedéseket elemeznek, például az intelligens sebesség határolók. Ezekkel szemben fogalmazódik meg ez az alternatíva, hogy csak a sebesség túllépés esetén jelzést adó rendszert lehetne alkalmazni, mert a másik megoldás, ami a vezetővel együttműködő rendszer, ez is hatékony lehetne, de ez nincs így, hiszen 17-19 százalékos hatással járna a kockázatcsökkentés terén javasolt rendszer. Hogyha ez felhígul, az együttműködő rendszer helyett egy jelzőrendszer kerül be a gépjárműbe, akkor csak a fele a hatékonyság növekedése, tehát ezt nem kellene elkövetni. És a legkomolyabb kockázati tényező a sebesség túllépés, és hogyha néhány kilométer per órával sikerül az átlag sebességeket csökkenteni, az óriási hatással jár a biztonságra, illetve a balesetek csökkentésére. Mert fokozatosan a lentről, illetve felülről lefelé hatnak ezek a hatékonyságjavító intézkedések. Tehát sok száz, sok ezer halálos balesetet tudunk így megelőzni. Hogyha valóban sebességhatároló és nem sebességtájékoztató rendszert írunk elő. Ami pedig a rendszer működőképességét, elérhetőségét illeti, a piacon már vannak ilyen rendszerek. Az Euro NCAP törésteszteken erre négy vagy öt csillagos minősítést adnak. Tudjuk, hogy 10%-os hibaarányjal működnek. Ma, de nem is ma igazán, hanem néhány évvel ezelőtti adatok alapján. Hogyha én egy jelentésben 10 pontból 9-et kapok, akkor az kiválónak számít, és egyre javulnak ezek a rendszerek. 2018-at írunk, tehát reálisan 2022-ben gondolkodhatunk, amikor az új modell bevezetése lehetséges, és két évvel azután már csak a vadonatúj gépjárművekre vonatkozik. Tehát ez óriási fejlődést fog jelenteni, és az infrastruktúrára is visszahat. Beszéltünk az önvezető autókról korábban. Az autonóm autónak is tisztában kell lennie a sebesség korlátozásokkal, tehát gyakorlatilag a tagállamoknak nincs is más választásuk, nincs más lehetőségük, mint továbbfejleszteni ezeket a rendszereket, és az AISA, az intelligens sebesség határoló rendszerek továbbfejlődése kerülhetetlen, tehát kérem, hogy hallgassanak ránk, és vegyék ezt nagyon komolyan figyelembe. Aztán a rossz sofőrökről is hallhattunk észrevételeket. Ez igaz, a csomag, ahogyan javasoljuk, éppen azt a szépséget kínálja, hogy a rossz sofőröktől megvédi a, a jó vezetőket. Tehát potenciálisan megvédi a jó sofőrök életét, illetve csökkenti a baleseteket, személyisérüléssel járó vagy halálos baleseteket. Ami pedig a bizottsági javaslatot illeti, itt nem egy nagy testvér típusú kemény sebességhatároló szerepel a bizottsági javaslatban. Nagyon sok életet tudunk megmenteni. Tudjuk, hogy egy ilyen hatósági típusú sebességlevágás az nem elfogadható, tehát ehelyett intelligens a vezetővel együttműködő sebességhatárolóban gondolkodunk. Tehát, hogyha azt mondja a sofőr, hogy itt nem 30 hanem 50-nel lehet menni, és meg elektronika, akkor az elektronika együttműködik, és lehetővé teszi a túllépést és hogyha erre nincsen lehetőség, akkor az a hagyományos vezetést jelenti, ahogyan én vagy önök ma vezetünk, tehát az ember megnézi, mit mutat a tábla, és ahhoz tartja magát. Tehát így működnének ezek a rendszerek. És nagyon fontos, hogy amit javasolunk, azok a biztonság terén csak végső megoldást jelentenek. Tehát nem lesz kötelező használni a sofőrök számára ezt. Aztán egy autonóm vészfékrendszert javasolnánk. Amikor az emberi beavatkozás már későn jönne, akkor fékez be. Tehát ez nem különböztet, ez nem azonos az önvezetéssel, ezt meg kell különböztetni tőle. Ugyanazokat a szenzorokat használja. Aztán a sávtartást segítő rendszer ezen a téren egy vészhelyzeti rendszert javasolunk. Tehát egyik sávból a másikba engedi, hogy átmenjen, átsodródjon az autó akár, tehát csak a közvetlen baleset veszély elkerülése véget avatkozna be. És a sofőr saját felelőssége persze, hogy mit tesz ehhez képest. De nem fogjuk kötelezővé tenni ezt. Tehát nem automatizálunk olyan szintre, hogy a sofőrnek oda se kelljen figyelni, erre szeretném volna figyelmet felhívni. Aztán végül az ajtónyitás, vagy Doring eh, rendszer megvizsgáltuk. Itt a balesetek 40%-át lehet említeni, illetve mondjuk a eh, kerékpáros és az autók közötti incidenseknek a 40%-ánál eh, játszik szerepet a váratlanul kinyitott ajtó. Tehát ugyanakkor túl bonyolult, nem elég gyorsan működik, nem megbízható, még sokat kell rajta dolgozni, hogy kellően érett technika legyen, tehát ezt egyelőre még nem javasoljuk. Van Miltenburg úr kérésére válaszul, annyit tudok mondani, hogy a fordulás asszisztens, illetve ez a holtér vagy vak folt asszisztens, ez külön rendszereket jelent. Tehát az egyik a fordulás asszisztencia, a, például a kamion biciklisre való ráfordulását gátolná meg, a másik pedig a, a kúszás okozta balesetek megelőzése. Például, amikor a kamion sofőrje nem látja, hiába halad lassan a kisméretű gyalogost egy gyereket például, és azért üti el. Tehát ez a vonatkozó cikk alapján annyit tudok erről mondani, hogy a ráfordulást gátló, illetve a rákúszó baleseteket megelőző rendszer az valóban nagyon fontos lenne, és ennek a módosításnak az átvezetését mi javasoljuk, úgy, ahogyan Familtenborg úr eh, erre javaslatot tesz. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Köszönöm szépen. Még röviden, eh, mielőtt a jelentéstevő szót kapna, Dori úr, a Bike and Build eh, újságban megjelent egy eh, cikk, a következő címmel a Mercedes megvédi önt. és hogy eh, törődik a eh, kerékpárosokkal. Egy másik cikket is eh, említenék, hogy mi fenyegeti az életet. Tehát ilyen asszisztent rendszereket a Mercedes is beépít. Nem értem, hogy a bizottság miért azt mondja, hogy ez így gyorsabb lesz talán, hogyha ezt a két cikket elolvasná, akkor az álláspontja megváltozhatna, és ez, ha így valósulna meg, akkor ezzel sok életet meg lehetne menteni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a részletes ismertetést, ami az intelligens sebesség asszisztens rendszereket illeti. Nagyon hasznos volt ez a vita. És végezetül Miltenburg úr ismét Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Ahol tudunk közös álláspontot találni, természetesen azt meg fogjuk tenni. A távolságérzékelés és az egyéb funkciók tekintetében a módosítókat egyes kollégák törölni akarták, és elsősorban az adatvédelem, a magánadatokhoz való jog aggájai miatt. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan egy másik kompromisszumot ki fogunk dolgozni. Az adatvédelem, mint hogy Ayala Sanders asszony mondta, talán a legjobb, és ezzel kapcsolatosan majd megküldöm az új kompromisszumos módosító szövegét. A gyártóknak kell biztosítani, hogy ezeket az adatokat ne lehessen felhasználni, ne lehessen úgy felhasználni, hogy azok visszakövethetők legyenek. Itt majd igyekszünk kompromisszumot találni. Az esemény rögzítőkre vonatkozóan is elhangzott egy megjegyzés. Itt tudom, hogy az egyéni nyomozáshoz is szeretnének használni adatokat, mondjuk egy balesetet követően, ugyanakkor ezeket az adatokat kutatási célra is kívánjuk használni, illetve a nyomozati munkához. Összességében azt hiszem, hogy maximálisan ki fogjuk használni a rendelkezésre álló időt a kompromisszumok kidolgozásához, hogy január 10-én tudjunk szavazni. Ugyanakkor tudom, hogy több kolléga ellentétes irányban gondolkodik. Ugyan készek vagyunk kompromisszumra, de ez gyakran nem lehetséges. Itt nem csak a szavak szintjén kell vitatkoznunk, el kell döntenünk, hogy akarunk-e ilyen rendszereket, vagy nem akarunk. Ezt egyértelműen ki kell mondani, hogy megfelelő véleményt tudjunk az IMKÓ-nak átadni. Köszönöm. Köszönöm, Miltenburg úr. Úgy gondolom, ha a balesete 92%-a az emberi mulasztáson múlik, akkor jobb sofőrökre lenne szükség, de ha van egy láthatatlan sofőr, ami kisegíti az utolsó pillanatban a sofőrt, ezzel is már sok problémát meg tudunk oldani. Köszönöm szépen, és akkor január 10-én lesz a szavazás erről a jelentésről, és köszönöm az együttműködést. Hatos napi rendi pont, rendelet tervezetre vonatkozó javaslat, az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek. A jelentéstevőnk Claudia Tapardel asszony, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, az árnyék előadókkal folytatott megbeszélések alapján nagyon jó kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítanunk, kiegyensúlyozott módon, illetve minden kolléga, minden frakció véleménye be tudott épülni. És nagyon örülök, hogy minden árnyék előadó rugalmasságról tett tanúbizonyságot a kompromisszumok megkötése terén. Köszönöm szépen nekik! Nagyon jó lett a jelentés, kiegyensúlyozott megközelítést tükröz, és átláthatóvá teszi a szolgáltatók működését az online közvetítés terén a fogyasztók számára. A kompromisszumos módosítókra irányuló javaslatokat én támogatni tudom, egyenként ki is térek ezekre. A 9-es módosító indítvány kapcsán fontos az átláthatóság, illetve az online közvetítői szolgáltatások esetében azt kell vizsgálnunk, hogy a különböző szolgáltatási feltételeket, illetve a külön szolgáltatásokat megfelelően alkalmazzák-e illetve a fogyasztók kérésének megfelelnek-e. Aztán az előzetes módosítások, előzetes értesítések terén 15 és 30 nap közötti időszak kerülne alkalmazásra, vagyis ennyi az értesítés előzetes határideje. Nem léphet a módosítás hatályba azonnal. Mert ez egyoldalú módosítás lenne a szolgáltatók részéről, és ennek elejét kell venni. Aztán fontos, hogy a platform számára fizetendő részesedést egyenlő feltételekkel tárgyalhassák le a közvetítők. Tehát itt ki kell egyenlíteni az erőviszonyokat. Ami a 12-es módosító indítványt illeti, itt a besorolás, a szolgáltatóknak a platform besorolása nagyon fontos. Ezeket a paramétereket nem szabad diszkriminatíven alkalmazni. Tehát a közvetítő szolgáltatók azonos feltételekkel kell, hogy tudjanak működni, és minden erre vonatkozó információt átláthatóvá kell tenni. Ez a fogyasztók érdekeit is védi, hiszen a fogyasztó annak alapján hozza meg a döntést, hogy milyen értékelést lát, vagy milyen besorolást tapasztal egy adott közvetítő szolgáltatóval kapcsolatban. Nem mindegy, hogy amikor az ember az interneten rákeres valamilyen szolgáltatásra, akkor kik jelennek meg a legelső helyen, és ezért gondoskodni kell arról, hogy ez ne legyen diszkriminatív. Aztán szintén nagyon fontosnak tartom a, az idegenforgalom terén a szolgáltatóknak a szerepét. Azt gondolom, hogy a frakciók ebben sokat segíthetnek. Nagyon eltérőek egyelőre a vélemények. A platform a fogyasztó számára, amennyiben más szolgáltatást is felkínál. Ez az úgynevezett előnyben részesített szolgáltatóval történhet, és a piac szabad működése érdekében egyenlő feltételeket kell biztosítani minden kereskedelmi csatorna számára. Vegyük az idegenforgalom példáját kicsit részletesebben. Például hogy a szolgáltató más szolgáltatásokat vagy javakat is felkínál a fogyasztónak, ez a fogyasztó számára egy járulékos előny. Jobb áron, jobb minőséget vehet igénybe a fogyasztó ennek köszönhetően. Aztán a nyolcas kompromisszumos módosító úgy szól, hogy az online platformok nem diszkriminatív módon kell, hogy alkalmazzák a különböző szankciókat a szolgáltatások terén, például a felfüggesztést vagy a kizárást azonos feltételekkel kell, hogy végrehajtsák. Tehát nem szabad, hogy diszkriminatív intézkedésekkel a platformok egyes szolgáltatókat kizárjanak. Előzetes értesítés mindenképpen legyen kötelező. Ezek azok az érzékeny, kényes elemek, amelyek a digitális gazdaság hatékony működését segítik, és szerintem egyensúlyt kell találni. Tehát végül is a platformok azok a fogyasztó javára tudnak működni, és a szolgáltatók is így tudnak megfelelő szolgáltatásokat kínálni és nyújtani. Tehát köszönöm az eddigi együttműködést, és remélem, hogy támogatásra leáll majd ez a jelentés. Köszönöm szépen az ismertetést, és akkor az árnyék jelentéstevő kapnak szót a frakciók nevében. A néppárt részéről Vim. Henna Firkunen kolléga most egy másik szakbizottságban, az itre ben ITRE a szavazás miatt nem tud itt lenni, és elmondani a véleményét. Az online platformok nagyon fontos részét képezik a digitális gazdaságnak. Több mint egy millió vállalkozás online platformokon kereskedik az Európában, tehát ez nagyon fontos az átláthatóságról való gondoskodás minden részvét, résztvevő számára ezeket a szabályokat tehát rögzíteni kell. A közlekedés, az idegenforgalom szempontjából ez különösen fontos, hiszen a digitális gazdaság egy alapvető változást hozott ezeken a területeken. És egyértelműbb szabályozásra van szükség, átláthatóságra mindenki számára. Az azonban nem egyszerű, hogy ezeket a platformokat egységesen szabályozzuk, hiszen ezek más és más profillal rendelkeznek. A bizottság javaslata szerintem jó, ugyanakkor a kompromisszumos módosítókat kiegyensúlyozottabbá kell tenni. A jelentéstevő szerint jó, a kollega szerint a jelentéstevő jó munkát végzett, és éppen ezért a legtöbb mód, kompromisszumos módosítót támogatni tudja. Köszönöm szépen. Virkanen asszony nevében. Azt hiszem, hogy az angolom javult. Wir kommen dann zur... E- most pedig az ECR, Demers Marquez kolléga. Hollandul fogom folytatni. Tisztelt jelentéstevő asszony, nagyon szépen köszönöm önnek, illetve a kollégáknak is a kompromisszumos módosítókat. Én nagyon örülök, hogy a mi kompromisszumos javaslatunkat is figyelembe vették. Szerintem ezek a kompromisszumok most már kellően kiegyensúlyozottak, tehát ezeket tudjuk támogatni. A kompromisszumos módosítókkal megfelelő védelmet tudunk biztosítani az üzleti felhasználók számára, illetve az internetes platformok számára. Ez nagyon fontos, hiszen ezek a vállalkozások nagyobb fokú átláthatóságot várnak el, és ez javítja a felhasználók és a szolgáltatók közötti viszonyt is. Gondolok itt a minőségi klauzulákra és a az ügyfelek, a felhasználók esetében. Az üzleti felhasználók is nagyobb szabadságot fognak érvezni, a felhasználók pedig egy fokozatabb garanciát és kedvezőbb árakat. E tekintetben vannak jó például szolgáló országok, itt azonban mindenféleképpen szükség van egy egységes európai szabályozásra az üzleti titkok, bizalmas információk védelme a platformok kapcsán lehetővé teszi, hogy ezek az internet platformok tovább épüljenek, tovább fejlődjenek. Köszönöm szépen. Szerintem ez egy jó utat teremt majd a versenyképes online piac számára. Köszönöm szépen, Maker úr, Alde részéről, Telicska kolléga. Köszönöm szépen Klaudiának. Először is azzal kezdeném, hogy az ALDE szerint a bizottság egy jó jogalkotási javaslatot tett le az asztalra. Ez megteremtheti a kapcsolat kereteit az üzleti felhasználók és a platformok között. A vita során a mi álláspontunk az volt, hogy itt bizonyos finomításokra szükség van, amikor először vizsgáltuk ezt a témát, akkor itt bizonyos hangsúlyokat vetettünk fel a Deutsche Bahn vagy az Air France jegy értékesítési gyakorlatát is vizsgáltuk. A platformok azonban egy új fejleményt jelentenek, a fogyasztók számára nagyobb átláthatóságot teremtenek, jobb összehasonlíthatóságot, további lehetőségeket kínálnak számukra, különösen ami az üzleti felhasználókat illeti. Tehát a jogszabály hatását vizsgálva Szerintem a fogyasztók és az üzleti felhasználók érdekeit kellene erőteljesen kidomborítani a bizottsági javaslatban. A jelentéstevővel közösen sikerült finomítanunk egy-két részleten, de minden esetre úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat alapvetően jó, ezt kell egy kicsikét tovább finomítani. Úgyhogy azt hiszem, hogy minden kolléga támogatni tudja a jelentéstevő kompromisszumait, és összességében tehát én azt javasolnám, hogy ugyan semlegesebb álláspontot képviselünk a bizottsági javaslatával kapcsolatosan, de ez itt egy nagyon szilárd termék, amit támogatni tudunk. Vielen Dank, Köszönöm szépen, Talicska úr. Különen Mirja a GUE nevében, tiéd a szó. Thank you, Mr. Koch, our chair. Köszönöm szépen, Koch úr, elnök úr, Klaudiának köszönöm szépen a kiváló együttműködést, illetve a többi kollégával is nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és mindig örömteli ez a közös munka szerintem egy jó és kiegyensúlyozott megoldás jött létre, és örömmel jelenthetem ki, hogy az elvégzett munkát én támogatom. Általában nem úgy szokott alakulni, hogy minden kompromisszumos módosítót tudunk támogatni, most viszont megtörtént a csoda. Tehát ez a helyzet. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, damit schließen wir... Köszönöm, ezzel le is zártuk az elnyék jelentéstevői kört. Anderson Lucy asszony jelentkezett még szóra. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna kiemelni, hogy a jelentés készítője milyen kiváló munkát végzett, és nagyon összetett jogi ügyről van szó. Köszönöm a tanácsadók, illetve titkárság munkáját, és ennek a kérdéskörnek annyiban igaza van a bizottságnak, hogy tulajdonképpen egy nagyon nehezen végrehajtható általános versenyjogi helyzetben van kiegészítő szerepe. És nem mindig megfelelő a versenyjogi szabályozás. És nagyon jó, hogy éppen a TRAN szakbizottság dolgoz ki véleményt ebben a témában, mert sok példát tudnék mondani, amikor kisebb vállalkozások, amelyek szolgáltatásokat vesznek igénybe, illetve azokra támaszkodnak, a kisvállalkozásokat a nagy halak veszélyeztetik. És az online keresőmotorok működtetői ugyanis nagy halak és kevesen vannak. Nagyon örülök, hogy ilyen jó munkát végezhettünk, illetve más szakbizottságok keretei között is a hasonló munkák szintén jó irányba folynak, és Vannak olyan technikai, szakmai hangzású, kiegészítő szolgáltatásokról és egyebekről szóló szövegrészek, amelyeket szintén tudunk támogatni, tehát ezért is nagyon jó, úgy gondolom, hogy itt nagyon konkrétan fogalmaztunk. Tehát a kisebb online szolgáltatókat is szeretnénk működőképes állapotban tartani, és nem túlterhelni plusz feladatokkal. Tehát mindenek fényében köszönöm szépen minden együttműködőnek, és remélem, hogy az összes többi szakbizottságban, illetve a plenárison is jó alak, jól alakul az ügy. Köszönöm. Köszönöm, Henderson asszony. Itt van még a bizottság. Remélem, hogy a bizottság is látja ezeket a javításokat, ha ezzel kapcsolatban szólni kíván itt a lehetőség. Michel König, from DJ. Michel König vagyok, a Gróf főigazgatóság részéről. Jó napot mindenkinek! Köszönöm a nagyon érdekes észrevételeket, szempontokat, amelyeket felvetettek, és mi mindig is rendkívül nyitottak vagyunk a már eddig is kiváló szövegnek a továbbfejlesztésért segítő javaslatokra. Nagyon fontosnak tartjuk az átláthatóságot és annak a növelését még egyéb területeken is, tehát további kereskedelmi csatornák, illetve a kilistázás vagy a listáról levétel ügyében. Tehát nagyon egyet tudunk érteni a javaslat általános irányával, amivel kapcsolatban kicsit haboznánk inkább, hogy messzebbre ható munkát végezzünk. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy gyorsan fejlődő, változó ágazat, és hogyha a platform gazdaság megfigyelését összegezzük, egy összegző központ tapasztalatai alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy most bontakozik ki az összkép, hogy mik a helyes gyakorlatok, illetve mik a kívánatos díjak, illetve uh, hogyan folyanak le a tárgyalások, és így tovább. És ahogy helyesen ráirányították a figyelmünket a következőre. Ez egy horizontális intézkedés lenne, ami valamennyi ágazatot érinti. Örömmel várjuk a közös munkát, és a többi bizottság is jól halad, reményeink szerint, és mivel fontos a javaslat, gyors előrelépésre számítunk. Köszönöm szépen az észrevételeket. Köszönöm, König úr. Nekem egy másik név volt a papíromon. Köszönöm az észrevételeket, és most a jelentéstevőnek adom meg a szót még egyszer ehhez a témához. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az elnyék jelentéstevő kollégáknak. Nagyon jó módosítók szolgáltak a munka alapjául. Ezen az alapon tudtam kialakítani jelentésemet. Lukás Mikelnek és a titkárság beri Koriáknak is szeretnék köszönetet mondani támogatásukért. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy egy integrált megközelítést túlhajtottam alkalmazni ezzel a jelentéssel, hogy elkerüljük ezt a széttöredezettséget, ami fennáll az európai piacon. A digitális piac nagyon gyorsan fejlődik, és mi egy kicsit a technológiai fejlődés mögött kullogunk, a digitális piacon. Kötelességünk tehát európai jogalkotóként valahogyan egyensúlyba hozni a digitális gazdaság és a hagyományos gazdaság közötti fejleményeket. Ezt az egyensúlyt tehát újra meg kell találnunk a vég felhasználók érdekében. Ezen jelentés révén Remélem, hogy sikerül elérni ezt az egyensúlyt. Ez a jelentés a bizottság javaslatán alapul, amely az összes tevékenységi ágazatot érinti. Az online platformok esetében tudjuk, hogy ez különösen a közlekedés és az idegenforgalom területét érinti. Nagyon sok vállalat van, amelyek ezen online platformok közvetítésével bonyolítják le tevékenységüket, ezért tehát egy átlátható és világos jogszabályra van szükség, amely ezen gazdasági szereplők szemre világos helyzetet teremt, úgy szintén a fogyasztók szemre. És még egyszer köszönöm az együttműködést, és remélem, hogy a jelentés az imkóbeli kollégáknak is hasznos lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm sütörtökön, november 22-én, tehát holnap szavazunk erről a jelentésről. Nézzük a hetes napi rendi pontot. Az Európai Parlament és Tanácsi Javaslata az elektronikus terszállítási információk tárgyában. Claudia Schmidt a jelentéstevőnk. Claudia, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves jelentéstevő, kedves kollégák! Ez a jelentés egy alapvetően technikai természetű anyag, nem annyira sok vita tárgya, mint talán több más jelentés, mint például a mobilitási csomag. Ugyanakkor véleményem szerint alulbecsülik ennek a lehetséges hatását. A bizottság javaslata jó pontot jelentett, találkoztunk az elnyék jelentéstevő urakkal és hölgyekkel, és a bizottság javaslatán mindannyian egy lépéssel túl akarnak lépni. Jövőben mutató anyagot akarnak kialakítani, amely leképezi mindazt, ami a digitalizáció korszakában sürgetően szükséges. A jelentés ösztönzi az egységes standardek kialakítását a közlekedési ágazatban, az, á, az árakat csökkenti, a versenyképességet pedig növeli. Mindannyian a digitalizációról beszélünk, az önvezető autókról, a 4.0-es iparról, ugyanakkor ezen a területen 120 ezer munkaüret használnak, vagy pazarolnak el azáltal, hogy beadják az adatokat a számítógébe, kinyomtatják, aztán a szállítási láncban további szereplők ugyanezen, az adat, ugyanezen adatokat tovább be, is betáplálják, kinyomtatják, akár négyszer is, és itt sok hibát is rejt ez a rendszer, és nagyon abszurd is egyben. A bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a hatóságokkal való kommunikációt standardizálja, ez egy helyes megközelítés, de nekem az a véleményem, hogy a magángazdaságot is kötelezni kell, különösen a multimodális közlekedéssel kapcsolatosan, legalább az adatcsere a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban kell, hogy megtörténjék. 2018-ban 99% az eseteknek a közúton még mindig nem ö, ez szerint zajlott. Azon módosítókkal, amelyeket jó magam javasoltam, a jelentés egy szükséges eszköz lesz a hatóságok kezében köszönetet mondok az jelentéstevőknek, akik nagyon nyitottak voltak ezen gondolatokkal szemben, és remélhetőleg széles körű kompromisszumot tudunk majd kialakítani. Ha már az összes adat digitálisan rendelkezésre áll, akkor a rendőrségnek nem kell minden egyes teherautót megállítani, és a kinyomtatott adatokat megvizsgálni, és ez mindenképpen a rendőrségnek és a vezetőnek is időt takarít meg. Az önvezető terautók korszakában ez mindenképpen azt jelenti, hogy ezeket az adatokat egyre inkább digitalizálják, automatizálják, ez az enforcement problémának a megoldáshoz csupán hozzájárul egy elemként, de nagyon fontos elemként. A hatóságoknak el kell fogadniuk az elektronikus adat továbbítást ugye itt mi 2025-ről vagy későbbi határidőről beszélünk, kötelező lenne az elektronikus adat továbbítás. Nagyon gyümölcsöző volt a találkozó az jelentéstevőkkel, és nagyon sok megbeszélés lefolytattam az ágazat szereplőivel, vállalatokkal, enforcement hatóságokkal, a rendőrséggel és a többi. Van még néhány nyitott kérdés, amikről beszélnünk kell az a sok munkája, amely ahhoz szükséges, hogy most ezt a 120 millió munkaórát teljesítsük, hogy ezek megszűnnek. Itt igazából a munkatársakat, a munkavállalókat igazából át kell csoportosítani, át irányítani más helyekre. Remélem, hogy az elnyék jelentéstevőkkel továbbra is jól zajlik majd az együttműködés, és egy helyes keverék alakul ki az ösztönzésből és a követelésekből, és így a hatékonytalanságot a gazdaságban és a hatóságokkal való kapcsolattartásban sikerül majd kiiktatni. És ez a nagy bürokratikus teher jelentősen csökkenhet. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Claudia. Nézzük meg most az elnyékjelentéstevőket az SND nevében. Izabel de Monte van jelent. Izabel, öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Claudia Schmidt kollégának a végzett munkáért, és azért is, hogy bevonta az összes felet a dossziéval kapcsolatos munka kezdete óta. Egyre digitálisabb korszakban élünk, és meg kell próbálnunk alkalmazkodni a változásokhoz. A közlekedés területén is fontos ez egyszerűsítéshez, az eljárások karcsúsításához vezethet ez különösen az ellenőrzésben. Egyetértek azzal, hogy a digitális tahográffal párhuzamosan haladjunk, amely képes kell, hogy legyen az összes információ tárolására, függetlenül attól, hogy a mobilitási csomag milyen eredményre jut. Azt hiszem, hogy ezen dosszié tartalma hasonló kell, hogy legyen, illetve összhangban kell, hogy álljon annak a tartalmával, ami a kicserélt információkat és az adatvédelmet illeti, azt hiszem, hogy ezt központi szinten kell kezelni. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű. A normákat teljes mértékben harmonizálni kell. Ez a javaslat megoldás lehet a harmonizáció hiányára fedélzeti dokumentumok tekintetében, ugyanakkor további fontos adatokat is be lehet táplálni, amelyek segíthetik a rendfenntartó erőket az eljárások gyorsításában és az adatellenőrzésben, mégpedig úgy, hogy nem szükséges megállítani az adott kamiont. És az jelentős idő nyerességet, hatékonyság nyerességet jelent az ellenőrzésekben. Ez érvényes a sofőrökre és a rendfenntartó erőkre is. Ezen kívül a nemzetközi modelleket is vegyük figyelembe, amikor európai standardet alakítunk ki a közlekedési elektronikus dokumentumok vonatkozásában, hogy ne legyen különbség az Európai Unió tagállamai és harmadik országok között e tekintetben. Végezetül szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy ezt a dossziét módosítsuk, és egy fontos dolgot ö, szeretnék itt kiemelni, az élőállatok védelmét ugyanis mert sok visszaélés van ezen a területen, amelyeket el kellene kerülni. Köszönöm. Köszönöm, de mondta asszony az ECR frakció nevében Lotovski úr következik, tessék. Köszönöm. Én is köszönöm ezt a jelentéstervezetet, és a mi frakciónk teljes mértékben támogatja az összes kezdeményezést, a digitalizációs folyamatot a közlekedésben, ami a szállítási okmányokat illeti, itt az elektronikus kommunikációt a hatóságokkal mindenféleképpen biztosítani kell, a tagállamokban csökkenteni kell az adminisztrációt, a bürokráciát, és sajnálatos, hogy ez a tervezetet nem a mobilitási csomag részeként tárgyaljuk. A végrehajtási mechanizmus ami a szociális és a piacgazdasági szempontokat illeti, mindenféleképpen üdvözlendő. Mi elsősorban a 26-os módosítóval élünk fenntartással. Itt a hatáskörét kellene bővíteni a rendeletnek, ami az egyes vállalatok közötti kommunikációt illeti. Ez azonban nem is igazán indokolt, hiszen ez a rendszer még nem működik, és nagyon nehéz megítélni, hogy mennyire hatékony a rendszer. És ha ez egy olyan hatékonyan működő rendszer lesz, mint ahogy ezt kívánjuk, akkor a vállalatok eldönthetik, hogy ezt alkalmazzák-e, mindenféle administratív nyomás nélkül a hatóságok részéről. Úgyhogy mi mindenféleképpen azt támogatjuk, hogy egy átmeneti időszakot kellene elfogadnunk, a 17-es módosítóban szerepel ez, hiszen át kell állni a papíralapú rendszerről az elektronikus kommunikációra. Itt figyelembe kell venni az ezzel járó összes költségeket, illetve különösen a KKV-k esetében a beruházási igényeket. Ami a KKV-k igényeit illeti a 15-ös módosítóban figyelembe kellene venni a rendelet hatályba lépését követő öt éven belül egy átmeneti szabályozást, amit aztán értékelni kell. Itt konkrét javaslatokat fogunk benyújtani, és várom a további jó együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm, Satoszki úr. Az ALDE következik, Bilbao asszony. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, elnök úr. Ez, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak. Kiváló munkát végzett, és igyekezett figyelembe venni minden véleményt nagyon nyitottan, annak érdekében, hogy megfelelő megállapodásra jussunk. Nézzük, hogy mi az általános célja ennek a jelentésnek. Mit próbálunk itt elérni? Azt szeretnénk, ha a közlekedési ágazat vezető lenne az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció területén. És a közlekedés itt exponenciálisan bővül, a tendencia pedig várhatóan folytatódni fog a jövőben is. A dokumentáció 99%-a a szállítási dokumentáció 99%-a még mindig papír alapú. És eh, ha valami mást szeretnénk, és ezt eh, digitalizálni akarjuk, akkor egy sor korlátba ütközünk, Mégpedig egyrészt azért, mert a hatóságok nem fogadják el ezt a fejlődést, nem fogadják el, hogy a papírt iktassuk ki. Az átláthatóságra hivatkoznak, és egyéb szempontokra. Itt két fő problémát kell leküzdenünk. Európai szinten akarunk szabályozni, mégpedig egy olyan helyzetben, amikor a különböző rendszerek nem interoperabilisak egymással, meglehetősen szétaprózódtak. Tehát európai szintű szabályozásra van szükség, lehetővé téve, hogy az egyes országok rendszerei és platformjai interoperabilis módon működhessenek. Itt egy bűvszót kell megemlíteni, a konzisztenciát. és ez a mobilitási stratégia keretében is célkitűzés, tehát nekünk is erre kell törekednünk. És ez a jelentés ehhez hozzájárulhatna. Tehát én pozitívan értékelem a jelentéstevő módosítóit, különösen a hármast, amely a koherenciát szorgalmazza, 2027-ig a teljes elektronizációt kellene megvalósítani a szállítmányozási dokumentumok terén, és úgy gondoljuk, hogy a hatóságoknak is mozdulniuk kéne, ki kell fejleszteniük a megfelelő mechanizmusokat, hogy elektronikus információkat is be tudjanak fogadni. Itt nem lehet rugalmasságot megengedni, ezt meg kell tenni. És a gazdasági szereplőknek is mozdulniuk kell ugyanebben az irányban. Sokaknak kételjei vannak a tekintetben, hogy most kötelezzük-e a tagállamokat. Szerintem igen, mert egyébként a KKV-k szenvedik meg mindennek a kárát illetve azok a vállalkozások, amelyek eh, az ilyen új mechanizmusokat már alkalmazzák és igyekeznek eh, eh, kiiktatni a papíralapú dokumentumokat. Ebben ezért fontos az európai szintű standardizálás, lehetővé téve, hogy mindenki harmonizált rendszert alkalmazhasson. Ehhez tehát standardokra, modellekre van szükség, közös eljárásokra, és csak így tudjuk kiiktatni a jelenlegi problémákat, amik a szétaprózottságból fakadnak, és így tehát mi támogatni tudjuk Schmidt asszony módosítóit, és reméljük, bízunk benne, hogy végül is egy olyan jelentés születik, ami mindennek követelménynek megfelel. Köszönöm szépen. Maria Külin, a GUE frakció részéről. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Klaudiának is, és a többi kedves kollégának, akikkel már nagyon jó megbeszéléseket folytattunk Köszönöm, Claudia, a kiváló jelentéstervezetet. Nekem különösen tetszett az a mondat, miszerint a bizottságnak haladéktalanul meg kell kezdenie a munkát a delegált jogi aktusok kapcsán, hogy további késedelmeket elkerüljünk. Ugyanis már túl sokat késlekedtünk, különösen a mobilitási csomag tekintetében, Úgyhogy sürgősen szükség van egy közös platformra az információ csere meggyorsítására, megkönnyítésére. Én remélem, hogy gyorsabban tudjuk elintézni a dolgokat, mint ahogy eddig tettük, és ezzel komoly időt megtakaríthatunk. Köszönöm szépen, és kiváló munkát végeztél és szerintem még jobb megoldásokat fogunk majd közösen kidolgozni. Köszönöm szépen, Miriam. További frakciók részéről nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor közvetlenül megadom a bizottsági képviselőnek a szót. Történt-e változás az önök részéről? Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök. Először is a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve mindenkinek, aki részt vett a munkában, azért, hogy egyértelműen támogatják a kezdeményezésünket. Ez a jelentés tervezetben is megjelenik. Ez valóban egy nagyon fontos kezdeményezés, ugyanis ebből komoly megtakarítások érhetők el, a gazdálkodók, az üzemeltetők szempontjából, illetve lehetővé teszi az ágazat digitalizálását, ezáltal elősegítve a harmonizációt, a jobb információ áramlás, kommunikációt, és ezt mi mindenféleképpen fontosnak tartjuk. Ezt a harmonizációt, amit többen felvetettek, mindenféleképpen előkívánjuk segíteni, és ez meg kell, hogy feleljen a nemzetközi szabványoknak is. A jelentés egy olyan megközelítést javasol, ami még ambiciózusabb, mint amit a bizottság előterjesztett a rendszer kötelezővé tételével kapcsolatosan, a hatáskör bővítésével kapcsolatosan, tehát hogy más okmányokra is kiterjedjen. Mielőtt a javaslatunkat előterjesztettük, arra megállapításra jutottunk, hogy kezdetben, és a jelentés ugyan számol bizonyos jövőbeni fejleményekkel, de kezdetben egy olyan rendszert szeretnénk, ami kötelező a hatóságokra nézve, az üzemeltetők számára viszont önkéntes lenne a tekintetben, hogy milyen szolgáltatások esetén alkalmazzák a digitalizált okmányokat, ugyanis így a költségek minimális szintre szoríthatók. Tehát kezdetben az üzemeltetők számára megadnánk a választási lehetőséget, hogy digitális információt használnak-e, vagy a jelenlegi gyakorlatot folytatják, ha bár tudjuk, hogy előbb-utóbb és minél gyorsabban mindenki rá fog döbenni a digitális adatsere előnyeire. Ami pedig a rendszer más okományokra történő kiterjesztését illeti, különbséget kell tenni a a vállalkozások által a hatóságnak adott információk között, illetve a vállalatok közötti információk között. Tehát az egyes rendszereket interoperabilissá kell tenni, de azt el kell döntenünk, hogy mi a legmegfelelőbb megközelítés az ilyen rendszerek alkalmazásában. Úgyhogy mi azt javasolnánk, hogy először a vállalatok és a hatóságok közötti kommunikációra kéne a rendszert alkalmazni. Köszönöm a támogatást, és nagyon örülök, hogy a dosszié fontosságát a parlament is felismerte. Köszönöm szépen, Damato úr. Ami a bürokrácia csökkentését illeti, ezt a parlament maximálisan támogatja. Végezetül pedig Claudia Schmidt kap szót. Egy utolsó lehetőség, egyszeri lehetőség. Egy szempontot szeretnék kiemelni. Sok vállalattal, hatósággal felvettük a kapcsolatot, ami a személyes ellenőrzést illeti. A gépjárművöken például árukat is csempésznek, ez nem biztos, hogy ezek a digitális rendszerek ki tudják szűrni, és a bizottság felé a bátorságot nem lehet megvenni. Tehát megfelelő irányba történő nyomással szerintem sok mindent el, el tudunk érni, és nem kell kivárni, amíg az utolsó kis KKV is elfogadja ezt a rendszert. Úgyhogy egyfajta ösztönzést kellene gyakorolnunk a megfelelő irányba, és ezzel időt is nyerhetünk. És a többi frakcióban ülő kollégák felé azt mondanám, hogy ez az, az első jelentés, ami rögtön a kezdetektől ennyire nyitott szellemben került megvitatásra, és mindenki egy irányba működött együtt, ezzel nem fogjuk gátolni a bizottság munkáját. Ez egy nagyon fontos lépés a megfelelő irányban. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A módosító benyújtási határideje december 4-e 12 óra. Tehát addig mindenki megnyilatkozhat. A nyolcas napi rendi pont Egyelőre a jelentéstevő nem érkezett meg. 11 volt a kitűzött időpontja ennek a napi rendi pontnak, úgyhogy addig javasolom, hogy tartsunk egy rövid szünetet. Akkor folytassuk a, az ülésünket. Remélem mindenki jelen van a kávé után. Nyolcas napi rendi pont, közösségi vízum kódex, a 2009-es vízumkódex módosítása és a jelentéstevőnk Újhelyi István megérkezett, úgyhogy meg is adom neki a szót. Thank you so much, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, alelnök úr, elnök helyettes úr, a tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, ami az idegenforgalom, illetve a közlekedés területét illeti, az utóbbi eszmecserékben az eredmények nagy részét már elértük. Az előző vízum csomag kapcsán, ami az átdolgozás eredménye a turista eh, vízum bevezetésével három évvel ezelőtt, és a jelenlegi eljárás egyszerűsítésére irányul a bizottsági javaslat, kiegyensúlyozottan közelíti meg a gazdasági, illetve a biztonsági szempontokat a vízumpolitikában, hogy több turista utazhasson be Schengeni térségbe, és a legális beutazók vízumeljárásait könnyíti a biztonságot megfelelő szinten tartva. Ez munkahelyeket teremt az idegenforgalomban, illetve a gazdaságban, és az első számú utazási célponttá emelheti az európai térséget. Egyszerűsíti az eljárást azok számára, akik az EU-ba rövid időre szeretnének beutazni, és költségtakarékos, kevésbé bürokratikus megoldást jelent összehasonlítva a plenárison megszavazott javaslattal, illetve az eredeti vízumkódexel is vannak olyan eredmények, amelyek nem kerültek be az új bizottsági javaslatba, például a kötelező kibocsátása a többszörös belépésre jogosító vízumnak, e, az félreérthető volt, egy kaszkádrendszerhez vezetett, és a turista vízum a kultúra, illetve a sport terén szintén kikerült, és ez nem pozitív megközelítést mutat a kulturális örökség éve keretében. Végül a kötelező vízum költségemelkedés nem kellően indokoltan kifejtett, és a módosítóim további könnyítést céloznak a bizottsági javaslathoz képest a következő fő alapelvek mentén. Először is növelni kell az érvényességnek a lehetséges időszakát, akár tíz évre többszörös belépésre jogosító esetben, hogy más harmadik országok vízumrendszerével összehasonlítóvá váljunk. Aztán a jelenlegi kódex rendelkezéseit a hosszabb érvényesség időre fenn kell tartani, a többszörös belépésre jogosító esetben a javasolt kaszkádrendszerrel szemben, ami nem támogatná, illetve nem segítené elő a többszöri belépése jogosító vízumnak a kibocsátását, végül pedig a legitim beutazást a Schengeni térségbe a, olyan körülmények között kell szabályozni, hogy más tagállami konzulátuson is benyújthassák a vízum kérelmüket, a beutazni kívánok, hogyha legalább 500 kilométerre esne a lakóhelyüktől a másik illetékes konzulátus Kínában vagy Indiában, nagy országokban lehet ez probléma különösen. Aztán a vízum díjnak a javasolt áremelése az európai idegenforgalmi stratégiával összehangolandó kiváló példákat tapasztalunk erre, és ezt szeretnénk itt is elérni a vízumkódexben. Kedves kollégák, összességében 85 módosító indítvány született, és én pedig 5 kompromisszumos módosítót állítottam össze, amit az árnyék előadói megbeszélésen ma este fogunk majd egyeztetni. Minden árnyék előadónak köszönöm szépen, illetve minden kollégának az együttműködést, és remélem, hogy jobb és frissebb, aktuálisabb vízumpolitikával rendelkezhet az Unió. Köszönöm, alelnök úr. Köszönöm szépen, István. <laughs> Vielen Dank. Köszönöm. <laughs> Tökéletes magyarsággal mondta. Nézzük meg az árnyék jelentéstevőket a néppárt nevében. Klun. Azt mondja a szó, tessék. Uh- köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek. Montenegro Degra képviselő nevében, aki ma nem tud részt venni ismertetem a véleményét. Köszönöm az előadó úr beszámolóját, ami a vízumkönnyítés egyes területeit részletezte. A bizottsági javaslat a legfontosabb szempontjainkat az átdolgozás 2014-es folyamatában jelzetteket beépítve valóban megoldja, és nem léptek előre igazában ebben a folyamatban, és visszavonta a javaslatát a bizottság. Hogyha megnézzük a vízumkövetelményeket, akkor az egyik legkorlátozóbb terület vagyunk, a 2018-as világidegenforgalmi szervezet megállapítása szerint a világ átlag alatt van az Unió és a jelentéstevő úr kompromisszumos indítványai kapcsán, amelyeket általában támogatok, két dolgot emelnék ki. A rövid távú eh, tartózkodásra jogosító vízumok esetében, illetve a a megtagadott vízumok esetében lehetővé kellene tenni a lehetővé kellene tenni a jogorvoslatot bíróságon. Tehát létfontosságú, hogy elektronikus vízummal is rendelkezzen az Európai Unió legkésőbb 2025-ig. Ennek a lehetőséget elő kell készíteni. Aztán az elektronikus uh, interjú, jelentkezés és részvétel lehetőségét is biztosítani kell. Ez is a könnyítést szolgálja, valamint az idegenforgalmat támogató uh, árak megállapítását és ugye támogatom, csak nem látom, hogy miben lenne ez praktikus. A bizottsági javaslatot nagy vonalakban támogatom, és remélem, hogy a jövő évi választások előtt a parlament el is tudja fogadni ezt a dossziét. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az ECR frakció, Zlatowski úr, tessék. Elnök úr, csak azt mondanám el, hogy véleményünk szerint nagyon jó ez a tervezet, fontos kérdésekkel foglalkozik, melyekkel szakbizottságunknak foglalkoznia kell, így a vízumkódex kapcsán nem nyújtottunk be módosítókat, és úgy vélem, hogy a véleménytervezet terjedelme a fő témáinkra kell, hogy korlátozódjék, így tehát a vízumkiadási eljárás, amely eljárásnak a lehető legrövidebbnek kell lennie, digitális eszközöket kell alkalmazni a kérelmek benyújtásához és azok ellenőrzéséhez a harmadik országokbeli polgárok esetében. Azt hiszem, hogy le is zárhatjuk a tárgyásokat a következő elnyékjelentést ülésen. Köszönöm, Zlatowski úr, az ALDE frakció nevében. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy el is mondtuk, a legelső vitában a kódex témakörben mi támogatjuk a bizottsági elképzelést, illetve az Európai Bizottság javaslatát, ami pedig az előadó úr által javasolt továbbfejlesztő mm, elképzeléseket illeti mi az eljárás további egyszerűsítését tartjuk jó célnak, és erre vonatkozó módosítókat elő is terjesztettünk, és a tagállamokban legalább hasonlóak legyenek az eljárások, már hogyha nem tudunk egységes eljárásrendet kialakítani. És ami pedig a digitális vízumok kibocsátását illeti, ennek a lehetőségét meg kell teremteni. A fogyatékossággal élők számára kifejezetten. A szempontjaink beépültek a kompromisszumos módosítókba, nagyon jól alakult az együttműködés, és ahogy az előadó úr említette, a kódex elfogadása valóban segíti a rendszer jó működését. Köszönöm. Köszönöm, Rados úr. A GUE frakció nevében Mirja Kilonen, öni a szó. I only say thanks. Csak meg szeretném köszönni Istvánnak a munkát. Ez nem az én jelentésem. Nagyon örülök, hogy nem én vagyok mindennek a letéteményese. Köszönöm szépen István az elvégzett kiváló munkát, elolvastam a javaslatokat, és azt gondolom, hogy jó együttműködéssel nagyszerű megoldáshoz fogunk jutni. Köszönöm. Oké, vielen Dank, Köszönöm. Ennyi lett volna az árnyék jelentéstevői kör. Szólásra jelentkezett még, de mondta asszony, öné a szó. Igen, köszönöm, elnök úr. Azért szeretnék hozzászólni, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevenek a remek javaslatért. Ugyanakkor egy általános kontextust is szeretnék itt megemlíteni ezen rendelt javaslat kapcsán, mert tudjuk, azt, hogy a cél itt az volt, hogy a szabálytán bevándorlást csökkentsük. Ugyanakkor itt a tárgyalások leálltak, mert volt egyfajta alap félreértés a vízumokkal egyesek attól féltek, hogy a terrorista merényletek száma növekedni fog. De ez a félértés teljes mértékben kiiktatásra került, és teljes mértékben egyetértek a jelentéstevő álláspontjával, mely szerint meg kell könnyíteni a Schengeni térséghez való hozzáférést azon személyek szemére, akik rokonaikat, családtagjaikat, barátaikat akarják meglátogatni, üzleti útra jönnek. Nagyon tetszett, hogy kiemelte az idegenforgalom ösztönzését, hiszen van egy hatástanulmány is, és a korábbi ülések során ezen szakbizottságban világossá vált az is, hogy egy hatalmas hanyatlás következett be. Ugye itt 150 millió eurós csökkenésről van szó, ez vízumkiadási problémák kapcsán, ugye erre is oda kell figyelni, és egyetértek azzal a kritikával, amely e pontot illetően elhangzott. Módosítókat nyújtottam be, amelyek egyrésztről kiemelik, hogy fel kell gyorsítani az eljárásokat, csökkenteni a költségeket, és meg kell könnyíteni a képviseletek közötti megállapodásokat, és aztán az is nagyon fontos, hogy az elektronikus rendszerekhez hozzáférést biztosítsunk, amikor a vízumkérelmeket az érintettek benyújtják. Helyes úton járunk tehát, és még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek a javaslatért. Köszönöm szépen, hogy az elnök nem látok további szórásra jelentkezőt, a bizottság részéről sem, akkor azonnal meg is adom még egyszer Istvánnak jelentéstevőnknek a szót. Thank you. Thank you very... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ma délután az árnyék jelentéstevői megbeszélésen szerintem lett tudjuk zárni az összes kérdést, meg tudunk állapodni, és végezetül Attilának is nagy köszönettel tartozom. Nagyon sokat dolgozott ezen a véleményen, és köszönöm az összes frakciónak, akik támogatják a jelentést. Köszönöm. Még egyszer köszönöm. December 3-a 16 órakor lesz a szavazás. Az utolsó napi rendi pontunk a nyilvános ülésen ma délelőtt a tanács javaslata az Európai Unió részéről egy megállapodás aláírása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség között a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről. Griffin asszony nincs itt. Utz. Uszvok asszony képviseli őt. Igen, én Teresa Griffin nevében beszélek, ő elnézést kér, hogy nem tud jelen lenni. Az ITRE szavazáson kell jelen lennie más fontos dossziók, dossziék kapcsán. A BASA egy javaslat az USA és az EC közötti polgári repülés területén megvalósult együttműködés módosításáról szól. Ez a megállapodás már hatályban van, de ezt aktualizálni kell egy módosítás révén, amit a felek december 30-án 2017-ben írtak alá. Mi az közös értékek alapján és a közös célok alapján kívánjuk továbbfejleszteni az együttműködést az USA-val, és ez nagyon fontos a polgári repülés ágazatában is hiszen ez az ágazat 500 milliárd euróval járul hozzá az EU gdp hez és több mint 9 millió főt foglalkoztat, tehát ez az a gazdasági ágazat, amely leginkább a szabályzásra támaszkodik. A bizottság a parlamenttől egyetértést kér, hogy járuljunk hozzá ehhez a megállapodáshoz, annak módosításához, Tereza Griffin javaslata az, hogy szavazzuk meg az egyetértést, hogy továbbra is életben tartsuk ezt a nagyon fontos megállapodást, és hogy tovább tudjuk fokozni a polgári repülés biztonság terén az együttműködést. Ez e, Tereza meggyőződése. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek is, illetve önnek a képviseletében, és akkor most az árnyék jelentéstevő kapnak szót a néppárt nevében. Wim van de Kamp kíván-e szólni? Elnök úr. Nem tudom, hogy ki az árnyék jelentéstevő a néppártból. Igen, az én vagyok. Oké, akkor átadom a szocialista kollégának. További hozzászólót nem látom. Azt hiszem, hogy a biztonság elsődlegessége nem csak a közúton, de a légi közlekedésben is érvényesül. Ez a téma, azt hiszem, hogy nem, tehát a bizottság nem jelentkezik, és így a határidőt szeretné bejelenteni, november 23-a, 26-a lesz a szavazási időpontja, itt csak igennel vagy nemmel tudunk állásfoglalni, de azt hiszem, hogy itt csatlakozhatunk a jelentéstevő azon javaslatához, hogy szavazzuk meg ezt a megállapodást, illetve a jelentéstervezetet. Hát Mint ahogy már említettem, ez volt az utolsó napirendi pontunk a nyilvános ülés keretében, akkor folytathatjuk-e a zárt üléssel rögtön? Ha igen, akkor viszont azt kérném, hogy a vendégek hagyják el a termet, hiszen itt csak a képviselők lehetnek jelen, az internetes közvetítést is leállítjuk, itt eddig élőben közvetítettük az ülésünket az összes európai nyelven, követhették a, az érdeklődők a munkánkat. Úgyhogy most egy rövid szünet, és rövidesen Meissner asszonynal folytatjuk a zárt ülést.